Kedves kollégák, hogyha mindenkinek megfelel, akkor elkezdjük az ülést. Rendben van, egy kis figyelmet kérnék, tehát hogyha mindenkinek megfelel, akkor elkezdjük az ülést. Úgy látom, hogy az érdeklődés nem túl nagy, itt a múlt héten, a Szent Schumann hetén nagyon sokan kihasználták az időt, és visszamentek a saját tagállamukba, a családjukkal töltötték a hetet, és hát még nem értek vissza, úgyhogy igazából számítottam rá, hogy ma viszonylag kevesen leszünk. Nézzük akkor az elnök közleményeit. Itt el kell mondanom, hogy kedden délután végül is nem kettőkor fogjuk kezdeni az ülést, hanem háromkor, attól eltérően, ahogy az megjelent a napi rendben. Hogyha ez így mindenkinek megfelel, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. És akkor nézzük az érdemi napirendi pontokat. A hármas napirendi pont következik egy prezentációt fogunk meghallgatni. Mi kértünk egy tanulmányt, konkrétan én, engem különösen is érdekel ez a téma. A koordinátorokkal megegyeztünk, hogy elkészítettünk egy tanulmányt az állami támogatás és az uniós finanszírozás részletes elemzéséről. És arról, hogy ez összeegyeztethető-e egymással ugyanis nagyon sok esetben előfordult, hogy többen is megkérdőjelezték, hogy ez a kettő összeegyeztethető-e, és különböző programok esetében ütközést tapasztaltunk. Így tehát most elkészült ez a tanulmány, amely megmutatja majd, hogy az Európai Uniós finanszírozást és költségvetést hogyan lehet a legszélesebb körben tekinteni, meg lehet nézni, hogy ezek milyen problémákat okozhatnak. Éppen ezért kértük ezt a tanulmányt, és most várjuk, hogy megismerhessük ennek a tanulmánynak az eredményeit. És hogyha mindenkinek megfelel, akkor Fedon Nikolaides professzornak fogom megadni a szót. Egyébként többször dolgoztunk már vele együtt, Ő egyébként az Európai Tanulmányok Szakkollégiuma és a Maastrichti Egyetem professzora, úgyhogy már is megadom a szót Nikolaides úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, nincs szükségem a távirányítóra, mondja az előadó. Tehát tulajdonképpen mit is válaszolhatunk arra, hogy összeegyezhetőek-e ezek egymással? Hát azt tudom válaszolni, hogy az attól függ. Mint ahogy a tanulmányban is elmagyarázzuk, tulajdonképpen az állami támogatásokról van itt szó, és itt az első fejezetre szeretnék utalni a tanulmányból. Az állami támogatásoknak tulajdonképpen négy kritériumnak kell megfelelniük. Először is olyan forrásról van szó, amit egy közhatóság adott, mondjuk az állam valamilyen vállalatnak vagy vállalkozásnak. A második az, hogy ezek a források ugye előnyt jelentenek. Tehát olyan előnyös helyzetbe juttatják ezt a vállalkozást, amilyet amúgy nem tudná elérni. A harmadik fontos kitétel az, hogy ez szelektív legyen, tehát hogy csak bizonyos vállalatok kapják meg ezt a támogatást, mások viszont nem. Tehát egy ágazaton belül nem minden vállalkozás kapja ezt a támogatást. A harmadik fontos kondíció pedig az, hogy a belső piacon torzulást okozhat ez a támogatás. A az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének első bekezdése kimondja, hogy ez összeegyeztethetetlen a belső piaccal. Tehát, mivel egy ilyen intézkedés összeegyeztethetetlen a belső piaccal, ezért ezt meg kell vizsgálnunk, de azért ne feledjük el, hogy vannak itt kivételek. Ennek pedig az az oka, hogy nem úgy működik a piac, ahogy szeretnénk, hogy működjön azért, mert valamilyen probléma van a piacon, és ezért úgy dönt egy adott állam, hogy mégiscsak be kell avatkoznia annak érdekében, hogy ezt a piaci hiányosságot kiküszöbölje. Ez tehát az első fejezet. A második fejezet tulajdonképpen azt mondja, hogy mi az értelme, vagy arról szól, hogy mi az értelme, illetve hogy hogyan tudjuk definiálni inkább azt, hogy tagállami forrás. Az elmúlt 60 év közösségi jogát tudjuk figyelembe venni, ugyanis konkrétan definíció nincs arra, hogy állami forrás. A 107. cikk első bekezdése azt mondja, hogy egy állam adja ezt a pénzt, vagy pedig valamilyen tagállami forrásról van szó. Tehát tagállam vagy állami forrás fogalmazhatunk így. A bíróság általában tagállamra szokott hivatkozni, ez pedig azt jelenti, hogy bármilyen közhatóság, bármilyen szinten, regionális kormány, központi kormány, vagy pedig egy helyi önkormányzat szintjén. Tehát, hogyha van itt valamilyen hatóság, amely közhatalmat gyakorol, és amely közvetlenül a tagállamtól függ, és ez a hatóság a saját pénztárcájából pénzt ad valamilyen vállalatnak, akkor ez tulajdonképpen tagállami pénzek odaítélése, vagyis állami támogatás. Ezt jelenti a tagállami támogatás. A, az állami forrás pedig azt jelenti, hogy bármilyen formában, akármilyen forrás nem egy közhatóságtól, hanem más hatóságtól, amelyet egy tagállam ellenőriz, pénzt juttatnak egy vállalkozáshoz. Gondolok például egy olyan vállalkozásra, amely állami vállalat, mondjuk a legnagyobb részvényese ennek a vállalatnak maga az állam, vagy pedig a vezető testület tagjai állami közhivatalnokok. Tehát, hogyha egy ilyen állami vállalat pénzt ad egy másik vállalatnak, akkor ez is tulajdonképpen állami forrásnak minősül de a bíróság sok esetben azt is kimondta, hogy ez még önmagában véve nem elég ahhoz, hogy ezt ebben az esetben kimondhassuk, hogy ez a vállalat állami vállalat, hiszen a vállalatnak van élete, van kereskedelmi élete a közpolitikákon kívül is. Gondoljunk például egy bankra, egy állami bankra. Elvileg maga az állam megmondhatja a banknak, hogy mit tegyen, de hát a bank nem minden esetben teszi meg ezt. Tehát a bíróság azt mondta, hogy az állami tulajdonlás vagy állami ellenőrzésen kívül az is fontos, hogy a pénz átutalására vonatkozó döntést az állam hozza meg, vagy pedig ez állami döntésből következzen. Tehát az ellenőrzés, illetve a döntés meghozatala kettős kritériumként kell, hogy érvényesüljön. Erről szólt a második fejezet. És a második fejezet ezen kívül még további alapelveket is felsorol, illetve konkrét eseteket és határozatokat a bíróság életéből. A harmadik fejezet az Európai Uniós alapokat veszi górcső alá. Elméletileg az európai alapok nem tartoznak a 107. cikk első bekezdése alá, ugyanis ez tagállamokról és állami forrásokról szól, és nem az Európai Unióról, hiszen az Európai Unió nem lehet önmagának a tagállama nyilván. Mivel a legtöbb Európai Uniós alap, és mindjárt elmondom, hogy mit értek Európai Uniós alap alatt, tehát a legtöbb Európai Uniós alap keresztül kell, hogy menjen valamilyen közhatóságon, mondjuk egy vezetői testületen, és ez a vezetői testület eldöntheti, hogy melyek lehetnek a kedvezményezett vállalatok, mennyi támogatást kaphatnak, és úgy gondolom, hogy ez rendjén való így. Az én véleményem szerint ez így jó. Így ugyanis az államnak lehetősége van arra, hogy ezeket a forrásokat valamilyen módon az ellenőrzése alatt tartsa. És ez tényleg így is van. Mondjuk nézzük meg a strukturális alapokat. Itt van egy tagállam szeretne valamilyen operatív programot végrehajtani, ezt el kell, hogy fogadtassa a bizottsága, de hát ezek az operatív programok általánosak. Ezek nem mondják meg, hogy konkrétan milyen cselekvéseket lehet létrehozni, és a bizottságnak nem minden egyes cselekvést minden egyes vállalat esetében kell ellenőriznie, hanem általános módon kell elfogadnia ezeket a célkitűzéseket. Tehát nagyon komoly diszkreciós joga van magának a tagállamnak. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a tagállam által meghozott döntések és odaítélt pénzek piac torzuláshoz vezetnek. Tehát Európai Uniós pénzek egy csatornán keresztül egy vállalathoz jutnak, és így meg kell, hogy feleljen ez minden egyes szabálynak, ami az állami támogatási fegyelemről szól, annak érdekében, hogy a piac torzító hatásokat el tudjuk kerülni. A harmadik fejezet szól azokról az európai alapokról, ahol maga a menedzsment munka tagállami szinten valósul meg, ezek a strukturális alapok és a vidékfejlesztési alap, és aztán a 3.2-es fejezetben azt látjuk, hogy vannak olyan alapok, amelyek európai szinten kerülnek vezetésre, ilyen például a kutatási alap, ilyen a COSME, ilyen az EIB, hiszen ezek konkrétan az Európai Bizottságtól függenek. Tehát itt konkrétan az Európai Bizottság adja a pénzeket a vállalatoknak, és nincsen útközben egy közvetítő hatóság, egy állami hatóság, amely megváltoztathatná a bizottság eredeti döntését, és éppen ezért kizárt, hogy ez piac torzító hatással járjon. Négy európai alap van, amely tényleg európai szinten kerül irányításra, tehát itt nincsen tagállami szerepvállalás, éppen ezért ezek ugye nem is tartoznak a 107. cikk első bekezdése alá. De hát bárcsak ennyire egyszerű lenne az élet, de valójában nem az, és most egy kicsit előre fogok ugrani a tanulmányban, és ennek a következtetéseiről szeretnék szólni. Tehát a jelenlegi jogszabályok utalnak arra is, az európai szintű alapok kapcsán, hogy ezek is megfeleljenek az állami támogatási szabályoknak. Tulajdonképpen van ennek értelme, hogy ezeknek konzisztenseknek kell lenniük, annak érdekében, hogy a belső piacon ne legyen piactorzítási hatás. Tehát függetlenül attól, hogy magát a programot tagállami szinten irányítják, vagy európai szinten irányítják, akkor sem lehet ennek piactorzító hatása. Ennek így van értelme. Ugyanakkor, hogyha a rendeletben azt látjuk, hogy az inkonzisztenciát el kell kerülni, a meg nem felelőséget el kell kerülni, ezek a megfogalmazások szerepelnek a szövegben. Ez azért egy kicsit mégiscsak összezavarja az embert, mert hogy hogyan lehet érteni ezt a megfelelőséget az állami támogatási szabályoknak, hogyha nem is tagállamokról beszélünk, hanem az Európai Bizottságról. Tehát amikor tagállamoknak meg kell felelni az állami támogatási szabályoknak, mondjuk a csoportmentesség kapcsán, akkor, hogyha maga az intézkedés nem esik a mentesség témakörébe, a csoportmentesség témakörébe, akkor a végrehajtás előtt előzetes engedélyt kell kérni a bizottságtól. Itt olyan intézkedésekről van szó, amikor a tagállamok hozzák meg a döntéseket, és itt teljesen egyértelmű, hogy mit értünk megfelelés vagy meg nem felelés alatt de amikor bizottsági kezelésű alapokról van szó, akkor egy kicsit már nehezebb értelmezni ezt, ugyanis nincsenek bírósági ítéleteink, nincsen joggyakorlatunk, amire támaszkodhatnánk. Nyilván a bizottság nem fogja torzítani a belső piacot, se az EIB, se a beruházási alap, de hát azért mégiscsak nehezen értelmezhető így ez a szabály. Egy másik eset a 3.3-as alatt a harmadik fejezetben. Ez meglehetősen szokatlan, amit itt említünk. Az EU strukturális alapjairól van szó, ezeket a tagállamoknak juttatják. Az tagállamoknak lehetőségek van ezek után, hogy az Európai Beruházási Bank felé visszafordítsák ezt, hogy ott kezeljék a pénzt az egyik programon belül, tehát maga az EBB működteti ezt a programot. Csak pénzügyi eszközök esetében fordul ez elő, és meglehetősen ritka. Nincsenek adataim erre vonatkozóan, nincsenek számaim, százalékos arányokat tekintve, hogy mennyi pénzügyi vagy eszközt fordítanak vissza a beruházási bank felé, vagy hány állam él ezzel az opcióval. De azért az esetleges megfigyeléseim azt adják, hogy két-három, maximum két-három tagállam élt ezzel az opcióval. No alapesetben itt állami forrásokról beszélünk, hogyha a tagállam ezt visszajuttatja az európai szintre, az Európai Beruházási Banknak például, és ők ott kezelik ezt a pénzt, az eredeti céloknak, előírásoknak megfelelően, akkor ezt nem állami forrásnak tekintik, éppen ezért ennek a pénznek nem kell összhangban lenni a állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak, de ez nagyon ritka eset, mint mondtam. És hát természetesen beszélnünk kell az utolsó hal szakaszról is, a harmadik fejezetben. Ezek azok az esetek, ahol az Európai Stratégiai Beruházási Alapról beszélünk, ez az említett Juncker tervnek nevezett jelenség, amely ennek célja az, hogy európai pénzt használjanak fel a magán tőke bevonása céljából, tehát a magán befektetőket kívánják aktiváltani, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy akár a tagállamok is részt vegyenek ebben és amennyiben a tagállamok részt vesznek ebben, mert mondjuk a saját pénzüket is szeretnék felhasználni, mert van állami forrásuk erre, akkor ennek az intézkedésnek összhangban kell lenni az állami támogatásokra vonatkozó területeknek. Éppen ezért a negyedik fejezetet érek rá, a összefoglalásról van szó valójában. Alapesetben az EU pénzt kikeresi. Tehát vagy kikezeli, vagy egy tagállam, vagy visszacsatornatázzák, csatornazzák programokon keresztül, amiket maguk a tagállamok alakítanak ki, és teljesen a tagállami ellenőrzés maradt ezt. Ilyenkor ez, erre egyértelműen az állami támogatás szabályai vonatkoznak. Itt ilyenkor világos a aztán EU szinten, ha kezelnek ilyen pénzeket, akkor itt is eleget tenni az állami támogatások szellemének természetesen, mert adott esetben torzulások előfordulhatnak az egységes piacon emiatt, vagyis eleget kell tenni az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak. Én azt ajánlanám ezek után, hogyha ezek a szabá, ezeket a szabályokat újra el kell fogadni a 2020-as új időszakra, akkor meg kell szüntetni ezt az előírást, ami az állami forrásokra vonatkozik, ugyanis ha EU szinten kikezelhet pénzt az Európai Bizottság és az intézmények, ők nem tudják az egységes piacot torzítani igazából mondjuk egyik tagállami javára, a másik tagállami kárára. Tehát, hogyha ez megmarad. Tehát a lényeg az, hogy versenytorzulás ne forduljon elő, tehát ha zavart meg akarjuk szüntetni, akkor alapvetően nem fognak változni a dolgok. Biztosítani kell, hogy a verseny ne torzuljon az európai egységes piacon. Ez az alapja. Így kell alkalmazni ezeket az előírásokat. Köszönöm szépen. Bueno, pues um, si es verdad, la conclusión. Köszönöm szépen következtetéseket is, az összefoglalást is. Meglehetősen bonyolult összefüggésekről van szó, amelyeket taglaltak nekünk. És igen, igen, leegyszerűsítette az összefoglalójában a részt, némileg meg is lepett, persze, köszönöm szépen azt, amit elmondott. És ezek után mindenek előtt a versenyügyi főigazgatóság képviselőinek adnék szót, hogy szóljon hozzá ez. Parancsoljon. Vagyis reagáljon az elhangzottakra, utána pedig a képviselők is lehetőséget kapnak majd a reakcióra. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Be kell látnom, keveset kell a jelentésről mondanunk, mert egyszerűen tényszerűen és korrekt ez a jelentés, ami nem meglepetés számokra. Nikolaidis professzor úr igencsak jól ismert alakjának a területnek, magas szintű jelentésről van szó, azt hiszem ez nem lehet kétséges. Csak hogy röviden megismételjem a legfontosabb elemeket, hogy azt kell megvizsgálni, hogy, hogy ki dönti el, hogyan költsék a pénzt, hogyha a tagállam dönti ezt el, akkor az említett állami támogatásokra vonatkozó szabályok alá esik 1957-ben ez szerepel már a szerződés óta, már az elejétől fogva. Amennyiben az Európai Unió dönt arról, hogy hogyan döntik el a pénzt, melyik cég mit kap, innentől kezdve ez már nem esik az állami támogatás szabályai alá, de nyilvánvalóan konzisztensen kell alkalmazni azt is, ahogyan a tagállam, ahogyan az Unió költi a pénzt, és mit tesz lehetővé a tagállamok számára. Éppen ezért figyelembe kell venni ezeket a szabályokat akkor is, hogyha a bizottság döntés, ezek az alapvető elvek, amelyeket figyelembe kell venni, ez a kiegészítő jelleget jelenti. Tehát egy, a fajta addicionalitásról szoktunk beszélni, tehát olyas valamit ösztönözzünk vele, olyan beruházást, ami már megtörténne az EU közbelépése nélkül is, csak ezt még ösztönözni szeretné, vagyis ez ne váltson fel magánforrásokból származó beruházást, hanem egyszerűen ahhoz képest egy pluszt jelentsen. Ezek az alapelvek, amelyeket figyelembe kell venni az EU programok kialakításakor, és innentől vizsgáljuk azt, hogy van-e torzulás, ami pedig az ajánlásokat illeti konkrétan a jelentésben. Azt hiszem az Európai Bizottság azzal egyetért, hogy a lehető legvilágosabban kell megfogalmazni a szabályokat. Természetesen hogy lehet ezt elérni? Ez egy, ez egy vita eredményeképpen jöhet létre, és azt gondolom a több éves pénzügyi keret tárgyalása kiváló lehetőséget kínál arra, hogy ezt a keretet kialakítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valójában nem tudom, hogy a jelenlévő képviselők közül ki az, aki szót kérne. Amennyiben hozzászólás nincs, akkor én leszek az, aki majd feltesz egy kérdést, sőt, több kérdést is Nikolai Disz professzor úr. Az említettő összefoglalójában elmondta, hogy elegendő az is tulajdonképpen, ha megállapítjuk, hogy versenytorzulás ne jöhessen létre. Örülök, hogy ön ezt ennyire világosan levezette. Ön azt is elmondta, a lényeg az, hogy ki dönt a pénz elköltéséről. De hát gyakran abba is bele kell gondolni, hogy a vita elején járunk még, ami a bizottsági javaslatot illeti, és hát bizony-bizony találkozunk olyan projektekkel, amelyeknél igenis előfordul, hogy nehéz ezt megfogalmazni, hogy egyfajta vegyes finanszírozásról van szó, tehát itt hatalmas projektekről van szó, hogy gyakran például a közlekedési folyosók, a kikötők, repterek, csomópontok, amelyek részeit alkotják egy-egy folyosónak, és ilyen esetekben igenis <coughs> döntéskényszer áll fenn olyan értelemben, hogy listákat javasolnak a tagállamok, amik alapján meg kell születni a döntésnek, és a döntések. Hát még nem is mondom, hogy ez mindig egy versenytorzulás, de azért mégiscsak az egyes projektekre is kihavá, ki, kihatással vannak ezek a döntések egyes tagállamok aztán különbözőképpen jelenítik ezt meg, hogyha egy ilyen folyosóról beszélünk, egy eh, egész nagy európai projektről, és eh, hogyha az európai forrásokból finanszírozzuk ezt, akkor talán mégiscsak eh, lehetőség lenne arra is, hogy adott esetben kivételeket kérhessünk a állami támogatásokra vonatkozó szabályokon. Vannak erre vonatkozóan statisztikák a nagy projektek összefüggésében, hogy az adott esetben különböző finanszírozási lehetőségek is léteznek, és az az egyszerűsítés, amire ön javaslatot tett, az hogy világossá kell tenni, persze, hogy versenytorzulást nem okozunk, ez elfként nagyszerű, de hogyan lehet ezt betartatni, hogyan lehet ezt ellenőrizni, hogy ez ne forduljon elő ilyen nagy projektek esetében, hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy ez a fajta torzulás ne alakuljon ki, ha ilyen nagy projekteket finanszírozunk. Hát nagyon nehéz kérdést tett fel, ami az aspektusokat illeti, e, világos az, hogy, hogy vannak olyan projektek, amelyek különböző tagállamban nagyon hasonlóak, és egy versenyben állnak egymással. Hogyha a tagállam önmaga úgy dönt arról, és akkor az állami támogatás logikáját kell alkalmazni az Európai Bizottságnak, hogyha nem a bizottság határozza meg a finanszírozást, és e, hát akkor mérlegelni kell a pozitív és negatív hatásokat. E, tehát egyrészt a támogatás pozitív hatása és a torzulás negatív hatása, és az Európai Bizottság úgy dönt, hogy van itt egy listája a különböző projekteknek, amiket hát finanszírozna az Európai Bizottság, mondjuk közlekedési projektek esetében. Ilyenkor az indoklásnak ugyanannak kell lennie, abban a vonatkozásban, hogy összességében az EU számára milyen előnyök keletkeznek, és mennyiben tartozik az, az e EU prioritásai alá egy ilyen projekt, mennyiben teljesít egy ilyen projekt azt, hogy a meglévő hálózat egy kieső részét töltik fel ezzel, és hát másrészt persze lehet egy negatív hatás, mondjuk a versenyre gyakorolt negatív hatás hogy az Európai Unió finanszírozza a projektet, és az Európai Bizottság dönt, vagy hogy a tagállam mondjuk finanszíroz egy projektet, és a, nem, és a tagállam finanszíroz, elvileg az indoklás mindig ugyanaz marad. Ez a projekt előnyöket biztosít, többet ezekből az előnyökből, mint a hátrányokból. Ez a kérdés természetesen, hogyha egy tagállam készít egy projektet, akkor önmaga számára akar előnyöket kovácsolni ebből, és nem feltétlenül biztos, hogy az egész EU-t érintik az előnyöke. Világos, hogy látok itt egy kiegészítést, adott esetben komplementaritást, kölcsönös kiegészítést, de van egy verseny is, tehát Európai Uniós szinten ez a fajta kölcsönös kiegészítés létrejöhet és akkor Európa összességében is előnyt kovácsol valamiből, akkor is, hogyha tagállami szinten döntenek a logika, ugyanaz kell, hogy legyen mindig az előnyök megoszlása, nem adott minden esetben, de abból indulok ki, hogy azért finanszírozunk valamit EU szinten, mert ez némileg túlmutat azon értékeken, amiket csak egy tagállam tud kovácsolni ebből. És, és egy tagadhatatlan az a tény, hogy a projekt értékelése nem egy könnyű feladat, főleg a hosszú távú projektekről beszélünk. Nem mindig sikerül ezt megvalósítani korrekt módon. Sok példánk van arra, ahol tagállamok adott esetben eh, önmaguk eh, terveztek, eh, készítettek nagy projekteket, kikötőket, repülőtereket, és magukra hagyatkozva készítették ezt, és nem egy hatóság készítette ezt, és hát végén is akár az is előfordulhat, hogy több projekt egymást gyengítette egy nagyobb kitekintésben. Az Európai Számvevőszik beszélt, ez nem titok, számos konkrét jelentést készített, és arra következtetése jutott, hogy nem átfogóan közelítették meg a projektek összességét a tervezés során, a különböző tagállamokban, hát ha, ilyen esetekben bizony akár az is előfordulhat, hogy nem maximalizáljuk a plusz értéket, amit létre tudnánk hozni egy-egy projekten keresztül. Természetesen ez koordináció kérdése, és egyfajta konfliktus alakul ki a között, amit a tagállam csinál, és amit az Európai Unió csinál, és ezt kell kezelni. Köszönöm, csak kérdeznék, mondhatjuk azt, hogy általános európai érdek, de sok olyan projekt van, amelyeket az EU közvetetten a tagállami hatóságokon keresztül támogat, vagy közvetlenül a hely. Thank you. I want to make a distinction. És amit az előbb mondtam. A tanulmányom általában foglalkozik a kérdéssel. Ön konkrétumokat kér, amely vizsgálta volna érdemben ezeknek az EU-s pénzeknek a versenyre gyakorolt közvetlen hatását. Lehet, hogy hivatkoztam a számvevőszéknél, ezek többnyire infrastruktúrális projektekről szóltak. Ezen a területen a verseny és a verseny torzulás is sokkal komolyabb hatásokkal járhat adott esetben, ha meg, amikor a cégalapításról van szó, akkor a versenynek pozitív hatása van. Akkor nem baj, hogyha ugyanazért a pénzért több tagállam versenk, mert a legjobb projekt nyerhet, és akkor annak lesz a legtöbb jó hatása Európára. Tehát ezek nem annyira aggasztóak. Én az infrastruktúrális projektek miatt aggódom, mert itt óriási pénzkidobás és erőforrás kidobás történhet, hogyha nem felügyelt, nem koordinált az együttműködés. Tehát ha az EU közvetlenül támogat valamit, akkor nem ugyanazt jelenti a különböző ágazatokban. Köszönöm szépen. Igazgató úr talán ugyancsak rendelkezik valamilyen meglátással itt. Tehát akkor ugye a nagy volumenű infrastruktúrális projektek, amelyeket az EU finanszíroz, európai alapok finanszíroznak, állnak az egyik oldalon, ahol a tagállamoknak korlátozottabb a szerepe, és más területeken az állami támogatás szerepe. Látunk igen olyan projekteket, ahol több forrásból finanszíroznak. A bizottság de az elvek ugyanazok itt is, mint amikor a tenté projekteket választjuk ki, vagy az összekapcsolási eszköz projektjeit választjuk ki. Tehát az átláthatóság a világos kritériumok előzetes lefektetése, a projektum relevanciája, a hozzá szükséges eszközök megfelelősége, finanszírozási forrásától. A központilag és tagállamilag közvetetten finanszírozott projektek esukat egymással ellensúlyba kell tenni, mérlegre kell tenni. Minden támogatásnak van többé-kevésbé versenytorzító hatása is, és pozitív cél elérést garantáló hatása is. Ha az utóbbi dominál, akkor lenyelhető a versenytorzulás. Ez az elvünk kicsi, nagy projektek, komplex és egyszerű projektek esetében egyaránt. Köszönöm szépen. lenne mégis egy kérdésem. Ugye, tehát vannak esetek, ahol a kormányok döntenek a projekt beindításáról, tehát nemzeti hatáskörben dől el, hogy aztán lehívnak pénzeket az EU-tól is, például az összekapcsolási eszköz kapcsán biztos, hogy van ilyen, és akkor ilyen esetekben a nemzeti szintű döntés azt is megmondhatja, hogy melyik projektet melyik alapból finanszíroz, akkor még hogyha a tagállamokon keresztül folyik is a támogatás, attól még én azt gondolnám, hogy az EU-nak kell megmondania, hogy miből mi történjen. Föl ezeket a konfliktusokat, hogyan versenyeztetik ilyen konfliktusos esetben a projekteket. És ha pedig az állami támogatásra nem jogosult egy projekt, de az áll, akkor arra mit lép a bizottság? Mit mond az adott tagállamnak? Vagy teljesen meghagyja a tagállamnak a döntést, hogy állami támogatással kiegészíti az európait. A mi szerepünk abban áll, hogy ezt rendbeszedjük, ami, és iránymutatást adó dokumentumokat, amelyek infrastruktúrális projektek esetén eligazítják a kérelmezőket. Van ezek 5-10 oldalas útmutatók, ahol megpróbáljuk kifejteni a tagállamoknak és az érdekelt finanszírozóknak, hogy ide erre a projektre vonatkozóan milyen állami támogatási és európai szabályok vannak, mi minősül gazdasági tevékenységnek, mi nem engedi meg a blokkosított kivételes kivételezést, ahol nem is kell hozzánk fordulni, mert előre tudható, hogy jóval fogjuk azt hadni. Például a tagállamok közötti határátkelők fejlesztése, vagy a repülőterekkal versenybe kerül egy projekt, tehát ha a közelben egy másik repülőtér is van, és akkor azt kell mérlegelni, hogy közérdekes szolgál az, hogy még egy repülőtér épüljön, vagy sem. De lehet, hogy igen, tehát például a határokon átnyúló mobilitosan tudhatják, és a feltételeket is, hogy mikor mi támogatható és mi nem. Ezik manapság. Egy év múlva az Egyesült Királyság kilép az EU-ból. Az EU a jövőben ezért sokkal jobban kell az lenne tehát, hogy folytatható-e ön szerint a jelenlegi gyakorlat, az új kihívás, a követett gyakorlatok is? Igen, azt hiszem, egy kicsit túlmutat az én kompetenciámon. Ez egy politikai kérdés, és két héttel ezelőtt a bizottságatás kérdése nem releváns a menekültügy, a migráció, a biztonság, ezek számunkra nem gazdasági jellegű tevékenységek, és bármilyen támogatást kapnak ezek a tevékenységek, a tagállamok vagy az EU, az minket nem érint, azzal nem kell foglalkoznunk. Ez nem versenytorzító hatású, itt nincsen állami. És ha egy tagállam úgy döntene, hogy az egyik vagy másik céget támogatja abban, hogy új technológiákat fejleszen, torzítani a piacot. Ha egy tagállam egy céget eh, adhok vagy nem adhok, de kiválaszt, akkor más cégeket ezzel hátrány. Ha meglévő kapcsolat ö, eh, fejlesztése, vagy még nem. Professzor úr, parancsoljon! Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy mégiscsak meg kell védenem a bizottságot, bár a bizottságnak nincsen szüksége arra, hogy én megvédjem, mert hát meg tudja ő védeni magát. De hogyha mint független hozzászóló elfogadják a véleményemet, akkor szeretném elmondani, hogy volt egy olyan ügy, ahol az állami támogatási szabályok nagyon negatívan érintettek egy tagállamot, tehát sértettek egy tagállamot. Tudom, hogy itt nagyon sok nagyon nehéz kérdés merül fel, hogy fontos-e ez a gazdaság szempontjából, profitot termel-e, hogyha nem avatkoznánk be, akkor milyen negatív hatások keletkeznének, és úgy gondolom, hogy ha a válasz az, hogy a beavatkozás nélkül negatív hatások keletkeznének, akkor a bizottság azt fogja mondani, hogy akkor engedélyezi a támogatást. Nagyon sok olyan esettel találkoztam, amikor a tagállamok úgy gondolták, hogy negatívan érintette őket a szabály, vagy pedig, hogy gúzsba kötötte a kezüket, de azt Köszönöm. Gondolom a kemény Azt szeretném csak megkérdezni a professzor úrtól, hogy az új MFF, illetve az egyszerűsítések kapcsán, a kedvezményezett országok petíciójainak, petícióinak kapcsán, és a tagállamok itt ugye elvégeztük az egyszerűsítést a szabályok kapcsán. Természetesen meg kell néznünk azokat a programokat, amelyek esetleg majd így kevesebb pénzhez jutnak. Hogyan vélekedik erről, az új normákról, az ágazatok közötti különbségekről? Meg kell hoznunk a megfelelő döntéseket, ki kell választani a támogatandó programokat, meg kell határozni annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy senki sem hullik át a szitán. Well, I think it's a bit... Bizottság részletes programja és véleménye még nem ismeretes. Áprilisban az illetékes biztosunk eljött a parlamentbe az éves versenyjelentés kapcsán, és akkor azt is elmondta a biztos asszony, még van, hogy ott legyen a beavatkozás, ahol ennek valóban meg kell történnie. És hogyha valahol tényleg változtatásra van szükség, akkor ez történjen is meg, és hogy egyértelműen el tudjuk különíteni mondta ezt Vesztáger biztos asszony. Köszönöm szépen. A professzor úrnak visszaadnám a szót, hogy esetleg követ... szigorítani kellene a szabályokat. Legalábbis az én szám íze szerint ezt kellene tennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nem ön az egyetlen, aki így gondolkozik, mondja az elnök, de úgy látom, hogy a rugalmasság elve felülkerekedik, de bízunk az ön tudományában, tapasztalatában és szaktudásában, és abban is bízunk, hogy a bizottság megfelelőképpen végzi majd a munkáját. Hogyha mindenki egyetért azzal, ami elhangzott, és más nem kér szót, akkor először is szeretnék köszönetet mondani a professzor úrnak, hogy eljött hozzánk, hogy elősegítette ezt a vitát a tanulmány bemutatásával. Az elkövetkezendő évben az MFF és az Európai Unió finanszírozásának kapcsán rengeteg munka vár majd ránk, és tulajdonképpen jó az, hogyha tudjuk, hogy ki melyik csapatban játszik, hogy ki melyik oldalon áll, és gondolom, hogy számíthatunk majd a professzor úr munkájára. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, köszönjük a tanulmányt, és természetesen továbbra is kapcsolatban maradunk. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem? Jó? Akkor 25-én fogunk találkozni, és még egyszer köszönjük Nikolaides professzornak, hogy eljött. Nézzük a négyes napirendi pontot. A bizottság tanulmányt készítetett az uniós finanszírozási programok révén létrejött magas színvonalú munkahelyteremtés biztosításáról. A konkrét kérdés tulajdonképpen az volt, hogy a bizottsággal együtt megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet bizonyos programokat, például a Horizont 2020-at jobban integrálni, és hogy a Horizont 2020 program legjobb gyakorlatait, pozitív eredményeit hogyan lehetne beépíteni más programokba. Ugyanis vannak olyan programok, amelyek kifejezetten munkahelyteremtésre, fiatalokra vonatkoznak, és ezeket össze lehetne kapcsolni a Horizont 2020 legjobb gyakorlataival. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a Horizont 2020 és más hasonló programok legjobb gyakorlatait össze kellene gyűjteni, és ezeket tovább kellene adni. Itt vannak velünk a tanulmány elkészítői, és úgy gondolom, hogy akkor meg is fogjuk hallgatni az előadást, megadom a szót Joanna Hoffmannak. Thank you very much. Um, it's a politikai központ. Több kollégámmal együtt dolgoztam ezen a tanulmányon, többen itt vannak közöttük. Tulajdonképpen a magas színvonalú munkahelyteremtés biztosításáról van szó. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a legfontosabb eredményeket megoszthatom önök. Teremtés és a munkahelyek színvonala fontos részei a 2020-as stratégiának, a befogadó és fenntartató fejlődési célkitűzéseknek, és vannak olyan Európai Uniós eszközök és alapok, amelyek pontosan ezeknek a végrehajtását szolgálják de mégiscsak úgy tűnik, hogy számunkra elkészíteni ezt a tanulmányt. Úgy gondolom, hogy nem sokan tették fel ebben a parlamentben azt a kérdést, hogy az Európai Uniós alapok mégis hogyan teljesítenek a magas színvonalú munkahely teremtés versenyében. Három részre osztanám a tanulmányt. Először is meg kellett vizsgálnunk a négy és az EGF-et, a globalizációs alapot, hogy ezek milyen mértékben hoztak létre magas színvonalú munkahelyteremtéseket. Meg kellett nézni azt is, hogy ezekben milyen potenciál rejlik, ugyanis ezek igen különböző alapok megnéztük, hogy a gyakorlatban hogyan működtek a teremtés és a munkahely színvonal, hogyan mérhető egyáltalán az Európai Unióban, és hogyan lehet összekötni ezt az alapokkal, amelyekből ezeket finanszíroztuk. Harmadsorban pedig azokat a legfontosabb tulajdonságokat kellett beazonosítanunk, amelyek elősegítik a, minős- a színvonalas munka, vagy a munka a színvonala, és ehhez négy elemet kellett felhasználnunk. Hogy egyáltalán össze tudjuk hasonlítani a különböző munkahelyeket, a Eurofund definícióját használtuk, amely négy elemet tartalmaz az egyik a, és milyen színvonalú a szerződés, amivel dolgoznak. A harmadik pont a munkahely belső minősége, mondjuk a diszkréció, a szociális környezet, amiben dolgoznak, a munka intenzitása, és hogy mennyire használják fel a készségeiket. Tulajdonképpen egyetlen létrejött munka sem szerepel kitűnően mind a négy tekintetben. Tehát azok a munkahelyek, ahol jól lehet keresni, ott például túlzottan magas a munka intenzitása, tehát ezt ne felejtjük, és az, hogy egy kicsit, hogyha visszalépünk, akkor összetudjuk hasonlítani ezt a négy alapot. Ennek az oka az, hogy itt négy kiválasztott Európai Uniós alapról van szó, amelyeknek a célja azért különböző, a résztvevői különbözőek, a kedvezményülnek. Ezen kívül a finanszírozás értéke is igen különböző. A Horizont 2020 és a másik három között még nagyobb eltéréseket találunk. Ennek az az oka, hogy a Horizont 2020 tulajdonképpen a kereslet tartani meglévő munkahelyeiket. Éppen ezért egy kicsit nehéz mondjuk az Európai Szociális Alapot a Horizont 2020-szal összehasonlítani. De tulajdonképpen az Európai Szociális Alap és az ifjúsági kezdeményezés valamennyire hasonló. Megállapítottuk, hogy na igen, különböző módokon tudják ezek az alapok elősegíteni a munkahely teremtést. Ezek az alapok tulajdonképpen nem tehetnek meg többet, mint amire létrehozták őket. Így kell munkahelyeket létrehoznia és segíteni az embereket abban, hogy meg tudják tartani a munkahelyüket. És a három másik, az ELSEF, az ifjúsági kezdeményezés és a globalizációs alap viszont nem feltétlenül az új munkahelyek megteremtési kutatásra összpontosít, ami természetesen végül is azzal az eredménye jár, hogy könnyebben találnak munkát az emberek. Az ifjúsági kezdeményezés valamennyire a szociális alap kistestvére, amely megtartja, alap pedig a reintegrációt, célozza meg a fenntartható munkahelyek tekintetében. Tehát itt van ez a három alap, és a kérdés az az, hogy azok a munkahelyek, amelyeket támogatnak, ezek újak, vagy pedig nem újonnan teremtett munkahelyet. Most már jobban látjuk a munkahely teremtési hatást, a Horizon 2020 mögött, és az ezt megelőző alapok alatt jártak vagy járnának. De mondanék azért néhány számadatot ennek az igazolására. A Horizont 2020 a becslések szerint valószínűleg több mint két millió munkahely létrehozatalához járul hozzá a 2014-2030-as időszakban. Arról van szó, hogy embereket munkahelyhez juttatunk, több mint 800 ezer embert, de ők elképzelhető, hogy már ez előtt is dolgoztak, csak nem olyan munkahelyen, amit támogatott volna a szociális alap. Maximum 6 hónappal azután, hogy elhagyta a munkahelyét, új munkahelyet találjon, és 20 ezer embernek pedig a munkakörülményeit sikerült javítani. És akkor most lépjünk tovább a munkahelyek minőségére, ugyanis ez is nagyon fontos kérdés. Ezt tulajdonképpen eléggé nehéz pontosan kutatók karrierjének építésében, ugyanakkor a szociális alapnál nincsenek ilyen bizonyítékaink Európai Uniós szinten, hogy ez mondjuk hány munkahelyet hozott létre tagállami szinten, ez valamennyire mérhető, és regionális szinten is, majd mondok erről eszköz, és ezzel kapcsolatban nagyon sok információ áll rendelkezésre, mind a munkahely teremtés, mind pedig a munkahelyek színvonalának szempontjából. Az ifjúsági kezdeményezés létrehozásakor volt egy olyan követelmény a tagállamok irányába, hogy tehát itt megfelelő mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, még hogyha ez nincs is feldolgozva. Megpróbáljuk tehát folyamatosan vizsgálni a munkahely teremtésre, illetve a munkahelyek szintják, hogy a hosszú távú munkahelybiztonságot a jobb fizetéseket, illetve a karrierben való előrehaladást, ez mindenképpen elősegítette. Ugyanez vonatkozik a képzésekre, a továbbképzésekre és az új készségek megszerzésére is. Azok, azon, vagy azok közül, akik részt vettek ezekben a programokban, pontosan hányan találtak munkát, sok esetben változó színvonalú munkahelyekről volt szó, és volt, hogy igen, alacsony színvonalú munkákról, de természetesen több dimenzióját is vettük alapul. Meg kell nézni, hogy milyenek a szerződések, kötött vagy kötetlen időre szóló, meghatározott vagy meghatározatlan időre szóló, és a szociális alapban résztvevőknél sokkal alacsonyabbak, Ezért 32%-nak több műszakban kellett dolgoznia, és 11%-nak pedig éjszakai műszakot is kellett vállalnia, ami nem éppen ideális munkakörülmény mondjuk. Ugyanakkor a válaszadók 89%-a, aki részt vett ugye ebben a tanulmányban, elégedettnek mondta ma nekünk, akivel interjút készítettünk. Itt egy szociális alap kedvezményezetről van szó, akit arra kértünk, hogy mondja el, illetve most megkérdeztük, hogy milyen fizetése van, hát alacsony fizetéssel dolgozott, megkérdeztük, hogy milyen munka. Azt mondta, hogy teljes mértékben megváltoztatta az életét, és ez volt a legjobb dolog, ami életébe történt vele. Csak egyetlen kis sztori volt, hogy történet volt, amire beszélünk, végig kell gondolni ezt is, hogy ez egy relatív fogalom, és ami nekünk nem ideális, az mások számára igenis. És mit kell figyelembe kell venni, becslésekre van szükség, ökonometriai megközelítésre, és hogyha kísérleti mechanizmus, amikor aztán más mutatókról beszélünk, az eredmény mutatókról, például, hogy mennyire haladtak a programok, nagyon gyakran mutatók, de, adójában, de valójában nem, mind, nem tudunk elég nagy területet lefedni velük. Egy néhány szót szólnék az összefoglalóval kapcsolatban, melyek a legfontosabb aspektusok ebben az összefüggésben. Amit mi láttunk, hogy a munkai teremtést az EU alapokra vonatkozó szabályozás területén jobban beágyazható lenne, és különböző célokat fogalmaznak meg. Bátorítani kell az végrehajtókat az alap kapcsán, hogy nézzék meg a munkahelyteremtés fontosságát, és ez szinte alig történik meg. A következő lépés az lenne, hogy ne csak a fontosságot hangsúlyozzuk, hanem egy nem kötelező iránymutatást is dolgozzunk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, amit ki kell hozni a jövőbeli tanulmányok szempontjából. És a munkahelyek minőségét tekintve is jobban tájékozódhatnának, aztán a legmagasabb szint itt, amiről törekedni kelleni, hogy az e- rendelkezik ez az előírás, és erről beszámolnak az Európai Bizottságnak, hogy valójában milyen eredményre jutottak itt, ami szintén fontos, az a kérdés, és teljesen jogos kérdés szerintem, hogy minden alapnak munkahelyteremtést kellett támogatni. A kérdés tehát az, hogy az a szinergia, amely a különböző alapok és programok között fennáll, jobban kiaknázható lenne, és ezt szeretném elmondani. Magas szintű modellek vannak, itt az EU alapok összefüggéseit vizsgálandó, de e, és ez szerepel is a mi jelentésünkben, a keresleti oldal talán segíteni lehetne, amit a bal oldalon látok. És a másik oldalon pedig a kínálati oldal szerepel, tehát ezek összhangját kéne megteremteni és biztosítani lehetne, hogy a keresleti kínálati eszköz jobban felhasználható legyen arra, hogy a ö, megfelelő munkahelyet teremtsünk azon az emberek számára, akik már a munkaerőpiacon vannak, és konzisztensebb is kéne alkalmazni ezt a, a mérések területén például, de ez a kutató kérdése Természetesen tisztában vagyunk az erőfeszítésekkel, amelyeket az Európai Bizottság tesz, és más egyéb fórumok is tesznek, hogy biztosítani lehessen, hogy az adatok teljesebbek legyenek, és az összehasonlíthatóság eh, is jelen legyen az adatok kapcsán a különböző alapoknál, és ezt látjuk, hogy vannak ilyen erőfeszítések, mint mondtam, de úgy gondolom, hogy ezt javítani lehetne ezen a területen. És eh, megbízható bizonyítékokra van szükség a foglalkoztatási hatásokat tekintve az EU alapoknál, például a hatásvizsgálatokat is lehet fokozottabban igénybe venni az értékelések során. Ki kell emelni, hogy egy-egy eszköz hogyan hat a foglalkoztatásra, és ez segítene nyilvánvalóan egy robusztusabb, egy szilárdabb bizonyíték halmaz kialakításában. Itt azt gondolom a végére értem, amennyiben van kérdésük vagy hozzászólás, nagyon szívesen végighallgatom őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Különböző ötleteket hallottunk, elképzeléseket hallottunk, főleg ami az alapok viszonyát illeti egymáshoz, illetőleg, hogy nagyobb szinergiát kéne kialakítani. Parancsoljon, kolléga! Köszönöm szépen. Néhány munkahelyek létrejönnének akkor, hogyha kevesebb administratív terhet rónának a cégekre, a kis és középoknál. Ön azt mondta, hogy személyes interjúkat készítettek, volt egy kérdőív is, amiről beszélt milyen vagyunk, mi ebből élünk, bizonyítékokból élünk, a nevem Tomás, és Tomásnak bizonyítékra, adatokra, tényekre van szüksége. Mikor kapjuk ezeket meg, mikor ön említett szinergiákat is, a szinergia hatásokat az alapok között az alapok között kaphatnánk-e további információt ezzel kapcsolatban? El tudna -e mondani néhány pontosabb dolgot azzal kapcsolatban, hogy ez, illetve annak érdekében, hogy a kölcsönös kapcsolatokat erősítsük a alapok között. Köszönöm szépen. Röviden én is szerettem volna az előadásról van, amit mondani. Egy dolog volt, ami feltűnt nekem. Többet kéne még megtudnunk erről a munkahelyekkel kapcsolatban, érdekelnének a részletek. Minden előtt az érdekelne, hogy hogyan működik ez valójában, hiszen a költségvetésen, ha dolgozunk, azt látnunk kell, hogy mit sikerült elérni, milyen konkrét eredmények vannak. Vannak-e számszerűsíthető eredmények, amelyek a dolgok mennyiben befolyásolták tényleg a valóságot, a realitást. Említette, hogy a Horizont 2020 azzal az előnyel bír, hogy közelítenek inkább. Van-e lehetőség arra, és ez a kérdésem, hogy olyan programokat állítsunk fel, amelyek mindkét elemet vonzani tudják, vagy legalábbis egyensú, kiegyensúlyozottabbá teszik a keresletet és a kínálatot. Nem csak egy kínálat van például, amely... Nem szépen a kérdések sorát igyekszem válaszolni Ugyanolyan sorrendben próbálok válaszolni, hogy feltették. A módszerrel kezdeném, azt hiszem ez egy fontos kérdés, és eh, hát eh, nem elég került szóba az előadásomban. Eh, szeretném elmondani, hogy miről is van szó, de megismétlem még egyszer. Mi volt a célja ennek a tanulmánynak? Ebből kell kiindulnunk, mert van némi félreértés ezzel kapcsolatban, úgy látom amit feltettünk kérdésként, hogy megnézzük a bizonyítékokat a négy különböző alap kapcsán, amelyek mögött állnak, és látni akartuk, hogy melyek azok a tényeki bizonyítékok, amelyek fontosak a munkahelyteremtés kapcsán a négy alapnál. Nem igyekeztünk értékelni az EU alapok hatását szélesebb körben, ez túlment volna a tanulmányunkon Ilyen értelemben a tanulmányunk azt vizsgálta, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, amelyek egy kiindulási pontot jelenthetnek a munkahelyteremtésről folyó vitában, föl mindenek előtt, ha magas színvonalú munkahelyeket kívánnak teremteni. Ami a módszert illeti a tanulmányunk, mindenek előtt a kutatás minőségéből indult ki, két különböző dokumentáció típust vizsgáltuk meg. Egyrészt megnéztük azokat a dokumentumokat, amelyek az alapokkal függenek össze, a finanszírozási szabályozásokat néztük meg, az összes idevágó értékelést is vizsgáltuk a szabályokat európai szinten, de nemzeti szinten is vizsgáltuk ezeket, bár a nemzeti szint, szélesebb körül mindenek előtt a strukturális alapok tekintetében, az túllépte a mi vizsgálatunk tárgyát. A tagállamok szintjén, regionális szintén a bizonyítékok, a tények begyűjtése túl nagy munka lett volna, éppen ezért kiválasztott országokat vettünk csak célba, és ott vizsgáltuk, hogy a munkahelyteremtés, a munkahelyi minőség mögött milyen tények állnak. A második terület az volt minőségi számokat a munkahelyekkel kapcsolatnak előtt. A különböző mutatókkal érintettel készítettünk interjút európai szinten is, de nemzeti szinten is, és megvizsgáltunk konkrét példát. Nem volt az a célunk, hogy értékeljük az alapok hatását ezen a területen, mert ez a módszertan más irányba mutatna. A további kérdéseket tekintve pedig az első kérdés az volt, hogy jobb minőségű munkahelyeket lehetett volna létrehozni az EU alapok nélkül. Itt ugye ez mire céloz az adminisztratív korlátozásra, meg hát a nehéz, egyéb nehézségekre, nagyon rövid válaszom van erre, egyszerűen nem tudom, nincsen bizonyítékunk, nincsenek tényeink arra nézve, hogy nemzeti szinten hogyan történik a És legalábbis nincs eszközünk arra, hogy összehasonlítsuk az európai és a nemzeti szintet ezen a területen. Szerintem ez nehéz feladat is lenne, de éppen azt gondolom, hogy egy ilyen összevetése szükség lenne, ezt javasolja a tanulmányunk is meg kell nézni azt is, mi történt volna a strukturális alapok nélkül, vagy az alapok fellépése nélkül összességében. Azok a munk meg kell nézni azt is, mi történt volna a strukturális alapok nélkül, vagy az alapok fellépése nélkül összességében. Azok a munkahelyek, amelyek létrejöttek, létrejöttek volna -e az EU finanszírozás nélkül is vannak tanulmányok erre a szintre, az Európai Bizottság készítetett ilyen tanulmányokat, és az Európai Parlamentnek is van talán ilyen felvetése, de hát nemzeti és regionális szinten kéne, ezért nem tudok válaszolni egyelőre az ön kérdésére. Ami a második kérdését illeti, feltette a kérdést, hogy a munkahelyteremtés teremtés gazdasági fejlődésnek köszönhető-e, vagy valójában azért teremtődtek munkahelyek, mert volt egy EU finanszírozása. Azt hiszem, vannak a bizonyítékok, hol, hol találjuk meg a bizonyítékokat? Azt hiszem találni lehet a jelentésben bizonyítékokat, tényeket, példákat, Kérem, hogy ezt vizsgálja meg, ezt az európai szintű tanulmány biztosította, de európai szinten is vizsgálódtunk. Hát akkor végig kéne menni a 28 tagállamon, és egyfajta felmérés lenne ez leltározás, hogy lássuk, mi történik, ezt nagyon nehéz lenne minden területre kiterjedően elvégezni, de e, érdemes lenne az Európai Bizottságnak ezt végig gondolni, hogy hol lehetne kérdését illeti a számokkal kapcsolatban, amelyekkel dolgoztunk. 89% az embereknek elégedett volt. Ön azt kérdezte, honnan jönnek ezek a számok, honnan származnak, és hát mit is jelent az elégedettség részleteket tekintve. Tehát meg ezek ez egy szilárd tanulmány volt. Úgy gondolom, hogy úgy emlékszem, hogy 2000 résztvevővel, tehát ennyi volt a minta, és azért ez meglehetősen reprezentatív mintának számít, el kell, hogy mondjam, és a konkrét kérdésnek, de az elégedettség szintjére kérdeztünk rá a munkahelyjel, a munkahelyi körülményekkel kapcsolatban, és talán a legfontosabb, amit említett még, hogy legyünk pontosabbak a szinergiahatásokat tekintve. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos felvetés, mi hogyan tudunk összehasonlítani különböző alapokat, az Euró 2027 és a, a szociális alapot, és ez fontos volt, hogy ezt megvitassuk. Szerintem vannak más alapok és eszközök is, amelyek sokkal alkalmasabbak lennének az összehasonlításra, és hogy bemutassuk, hogy illeti a magas szintű munkacsoport amelyik az, a Horizon 2020-szal foglalkozik, illetve a jövőbeli kutatási programokat vizsgálja. Azonban nehezen hozható az emberek közelébe, mert ugye itt alapkutatásról van szó. A DJ Budgetnak is van egy új, az emberek az adatokra kevésbé reagálnak, inkább érzelmi meggyőzésre van szükségük. Az adminiszt energiát a a kapott pénzekkel, akkor nem mindenki igazán ö, lelkes. Ö, pozitív eredményeink vannak. Tényleg egyszerűen meg kéne találni azt a ö, szinergikus kapcsolatrendszer a helyi nemzeti szereplők közötti szinergiák megteremtésére. Köszönjük szépen! Tessék, akkor a kollégáját kérdezem beruházási igazgató vagyok a foglalkoztatási főigazgatóságon. A bizottság hamarosan ágazati elemzését megjelenteti a hónap végéig. Talán az MFF-ben már látták is ennek a hatásait, hogy a szinergiákra mi is rámutatunk, több programot összevonunk, megpróbáljuk a szinergiákat kieknázni, teljesen új komplementer programokban gondolkodunk. Egyetértek a kolléga úr elemzésével, ami a munkahelyek minőségét illeti. Nagyon nehéz itt indikátorokat kijelölni, mert nagyon sokfélék az országok, a funkciók, az ágazatok, de a foglalkoztatási piacról hamarosan egy elemzést fogunk megjelentetni, arra vonatkozóan, hogy mely munkahelyek nem igazán minőségiek Európában, melyekre lenne szükség, például ugye mérnöki munkákra. Nagyon sok hiány van az egészségügyben, az építőiparban, és a meglévő munkahelyek sem túl minőségiek, ez a következtetésünk. Oda kell figyelni ugyanakkor, hogyha az alapok működésére figyelvén csak a munkai minőségre koncentrálunk, akkor az eltereli figyelmet a munkahelyek számáról, mert azért az emberek az emberek elégedettsége ettől is függ, de nagyon nehezen mérhető, vannak ugyan erre vonatkozóan indikátorok, mutatók, de nem kielégítőek. A jelentés rámutat, hogy a három alap, a szociális alap a, és a másik kettő nem egyszerűen munkahelyeket akar teremteni, hanem az emberi tőkét akarja fejleszteni, az emberek foglalkoztathatóságát, hiszen sok képzett ember sem talál munkát, vagy csak nehezen. A kutatási területen is szimptomatikus jelenséget látok. A tagállami rendszerek vonatkozásában vannak ugyan bőven adataink, de kevés a következtetés. Nem minden adat hasznos. És hogy tényszerű -e tényleg ezek az elemzések, ugye például egy placebo gyógyszer vizsgálata esetén, ugye egyik embernek valódi hatóanyagot adunk, másiknak placebo-t, -t. Talán itt is ezt kéne alkalmazni, az emberek felének valódi hatást fejt ki a gyógyszer, a másik felén csak placebót kapott. Mégis nem ez az eredmény, amikor mérjük. Tehát a meggyőzés nek nem ez az egyetlen eszköze, ennél többre van szükség, továbbá valóban hiányzanak adatok, de az évvégéig várjuk a tagállamok jelentéseit, és akkor reméljük, hogy jobb lesz a rálátásunk a helyzetre. Javítani akarjuk maguknak a mutatóknak a minőségét is, és követjük nyilván ha 12 18 hónapon át a, a, a munkanélküli fiatalok helyzetének alakulását is folyamatosan. Köszönöm. Van-e még kérdés a kollégáknak? Egy biztos, hogy sok érdekes adatot hallottunk. Lehetne még mélyebbre is ásni, az új programokat is vizsgálni, és a meglévő programok bevált gyakorlatait átmenteni és persze az imidzset javítani, mert mi látjuk ugyan, hogy sok történik, és sok eredmény születik, de elembe. A Horizont 2020 adatai talán tényleg nem annyira meggyőzőek, mint egyes más régebbi programok eredményei. Tehát, de a, ki kell használni ezeket a kereteket. Például, ha valakinek csak nyomorúságos állása van és 1000 eurót keres, akkor az a meg növekedést érzékel. És amikor múltba tekintünk, akkor a jövőbe is tekinteni kell, hogy megjós tényleg új munkahelyek teremtésére fordítjuk ugyanazt a pénzt, vagy pedig az átképezhetőségre, az alkalmazhatóságra. Mindenki most akkor érleje meg azt, amit itt hallottunk, és akkor folytatjuk még ezt a vitát. Van bőven miről elmélkednünk. A bizottsági szakértőknek is, a szakértőinknek, és mindenkinek. Most átadom az elnöki széket, mert sajnos most egy másik ülésre kell mennem de van itt bőven. Yes, good afternoon on my behalf. Üdvözlöm Önöket! Csak egy napirendi pontot 2017-es mentesítésről szóló jelentésre a őszéknek. Milyen már uniós támogatásával kapcsolatban. A téma előadója Zsill Párnyó úr, de Betty azt. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok. A Myanmarnak, Burmának folyósított EU támogatás kapcsán. Ez, egy, ez az ország politikai, gazdasági fejlődésen átment ország. 2011 óta katonaiból polgárivá vált a kormány, nagyon sok etnikum él az országban, amelyek némelyikek között polgári, polgár háború zajlik, és ez persze óriási baj. Ahhoz, hogy a reform folyamat fennmaradjon, 2012. áprilisában az EU szankciókat vetett ki az országra, de később 2016-ban a fegyverembargót kivéve a szankciókat az EU feloldotta, és azóta egy 2017-20 között 1 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az országnak, ez részben közvetett, részben közvetlen módon, és ennek az auditját végezte el a szembevőszék 2012-16 közötti időszakról a fejlesztés együttműködési eszköz kapcsán. Tehát a 2016 utáni eseményekkel, a rohingák helyzetével a mi jelentésünk nem foglalkozik. Mit vizsgáltunk az audit során? Az volt a célunk, hogy értékeljük, hogy az EU támogatása hatékony volt-e, elérte a fejlesztési prioritásokat, jól menedzselték-e, és azt is vizsgáltuk, hogy a bizottság általában hogyan menedzselt ezek a fejlesztési pénzeket, illetve hogy a kitűzött célokat szolgálták-e a programok. Összességében azt találtuk, hogy a fejlesztési támogatás részben hatékony volt, az EU fontos szerepet játszott a fejlesztési prioritások meghatározásával, és jelentős összegeket fordított erre a célra. Az ország szükségleteinek megfelelően, de egy nehéz kontextusban, ahol hiányoztak az intézmények, a béke folyamat eh, és a reform folyamat eh, kilátásai még nem voltak egyértelműek. Az ország szükségleteit felmérte az EU, de nem voltak eléggé célzottak ezek a fejlesztési programok. Négy ágazatban különösen nem feleltek meg ezek a fejlesztési programok a céljaiknak, és a bizottság nem értékeltek előképpen az országon belüli földrajzi különbségekből adódó prioritásokat. A megmaradt összegek újrafelhasználása nem volt hatékony, és nem volt célrevezető. Az EU fejlesztési támogatása általában véve kielégítő volt, a fő programok megfeleltek az ország fejlesztési szükségleteinek, a fejlesztési területek jól kiválasztottak voltak, de az egyes ágazatokban nem volt kellő a dokumentációja ezeknek. 2012 és 16 között a bizottság válság megelőző eszközöket használt, szerződött külső cégekkel, hogy azok hajtsák végre a programokat, ez csökkentette az átláthatóságot, és hát a projektek költséghatékonyságának sem tett jót. Különböző szintű volt az eredmény elérés, csak a programok fele valósult meg a céldátumig, a másik fele késedelmet szenvedett, és sajnálatos módon tulajdonképpen 2017. szeptemberéig várakoztak azzal, hogy a két főigazgatóság között elinduljon a párbeszéd, pedig közös tervet kellett volna kidolgozni a sürgősségi segítségnyújtás területén, a hosszú távú válság területeken. És tulajdonképpen mindannyian úgy gondoljuk, hogy a rohingyák története egyszerűen hihetetlen és érthetetlen és mint ahogy a szemvevőszék is kimondta, valóban elszalasztottunk egy remek alkalmat ebben a nagyon kitett és nagyon sérülékeny régióban. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy a Rakin állam irányába elindított támogatás hatáját szélesítse ki. Milyen már Burmát természetesen nem csak a rohingyákkal kapcsolatos válság szemüvegén keresztül kell nézni, hanem általános kérdéseket is meg kell azért vizsgálnunk. A számvevőszékkel ellentétben nem gondolom úgy, hogy a bizottságnak csak néhány prioritást élvező szektorra kellene koncentrálnia. Itt van például a béke, építés, az oktatás, ezeket én is mindenképpen fontosnak tartom az Európai Unióból induló támogatások esetében, de jó lenne, hogyha nem csak két prioritást élvező ágazat lenne, hanem szerintem négynek kellene lennie. A bizottságnak jobban meg kell majd magyaráznia, és jobban meg kell indokolnia, hogy milyen pénzösszegeket szán, milyen célkitűzésekre. Hogyha ezek a cselekvések továbbra is megvalósulnak majd Myanmar Burmában, akkor először is az Európai Uniónak jobban együtt kell működnie a helyszínen a nemzetközi közösség résztvevőivel, annak érdekében, hogy a költséghatékonyságot javítani tudjuk. Ezen kívül láthatóbbá kell tenni az Európai Unió fellépését, harmadsorban pedig a cselekvéseket és a projekteket jobban nyomon kell követni. Ezek azok a, az ajánlások, amelyeket megfogalmazok. Ezek természetesen benne lesznek majd a munkadokumentumomban is, amelyet néhány hét múlva önök elé tárok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Párnyó úr. Az árnyékjelentéstevőknek fogok gyorsan szót adni, de egyébként csak Celer úr van itt, úgyhogy parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Pan úrnak a tervezetet. Még el kell készíteni ezt a jelentést. Sajnos milyen márban a helyzet nem olyan, hogy azt olyan röviden le lehet írni. Egy néhány héttel ezelőtt a Emberi Jogi Bizottság delegációjával jártak milyen márban, ahol megállapíthattuk, hogy a helyzet az országban, nem csak a rohingyák kapcsán és az előzésük kapcsán problémás és éles, és élesebbé vált az elmúlt időszakban. Éppen az utóbbi napokban kaptunk Nasimból, tehát az ország északi részéről és más államokban is, ahol komolyabb kisebbségek laknak, saját warlordok, hadurak vezetése alatt állnak és uralkodnak az egyes területeken, megint csak halottakkal együtt harcok is voltak. Ez nyilván nem teszi jobbá az ország helyzetét 2011-12-ben. Akkoriban egy részleges demokratizáció benyomása mellett és alatt Száncsuk Kiszaharov díjas díjazottat választottak elnökké, az eufóriához vezetett, és nem annyira a tényeket vettük figyelembe, hanem ezt a tényt, amely arra késztetett bennünket, hogy nagyon komoly támogatást biztosítsuk ennek az országnak. Továbbra is arról van szó, hogy csak részleges a demokratizáció. Van a parlamentnek, a kormánynak egy civil része, de emellett van egy nagyon komoly katonai kormányzás is, és a kulcspozíciók náluk vannak, a tartalékok is, és egy blokkoló kisebbséggel rendelkeznek a parlamentben. Vagyis alkatmony módosítások és új törvények a katonák figyelmen kívül hagyásával egyszerűen nem hozhatók meg a katonaság pedig egy katonai, ipari, gazdasági komplexus része, és, és szorosan működnek együtt Kínával, illetőleg rá kell mutatni a fejlesztési politikán gyenge pontjaira, itt a jelentésben mindenek előtt, ahol alapokkal dolgozunk, vagyunk kezelő alapokkal és más partnerekkel ott kevésbé tudunk fellépni. Ezt a helyszínen láthattuk is, a partnereink egyébként nem vesznek részt olyan erőteljesen a munkákban, vagy nem olyan munkaképesek, hogy úgy mondjam, hogy ténylegesen komoly együttműködést lehetne kialakítani az EU intézményekkel, tehát a hatékonyság, eh, eredményesség szempontjából ez nem kielégít, vagyis nem olyan, amilyennek szeretünk volna. De persze vannak eredmények is a polgári szektorban, a civil szektorban is, itt Myanmarban a számvevőszék jelentése is eh, kiemeli a LEFT projektet, a mikrofinanszírozási projektet, amely szintén számos ember számára lehetővé tette, hogy a kis és középvállalkozások területén elkezdjenek működni. Ezzel egyidéleg más intézkedések is voltak az EU piac megnyitása, Myanmar előtt szintén sikerre vezetett, vagyis egy néhány év alatt, igencsak rövid idő alatt 450 ezer munkahelyet teremtettek a textilágazatban és hát egyes példákon meggyőződhetünk arról, hogy az EU és tagállamok is arra ügyelt, hogy szociális és környezeti feltételeket be is tartsák, amikor a munkahelyeket megteremtik. Hogy is fény és árnyék egymás mellett szerepel a jelentésben, fogadjuk el a jelentést, úgy gondolom pár nyó kolléga már felhívta a figyelmet arra, hogy egy átfogó jelentéssel kellene nem csak Myanmarra, hanem az egész fejlesztési politikára felhívni a figyelmet, hogy milyen sikereink vannak, illetőleg milyen bírálandó területek vannak. Köszönöm szépen. Thank you. And before... Köszönöm szépen. És mielőtt más hozzászólna, megadom a szót a DG DEFCO képviselőjének. Először a bizottságnak, utána lehet majd még jelentkezni, Klinc úr. Nem, az imént mondtam, hogy először a bizottság kapszott, de hát ön árnyékjelentés tevő? Elnézést kérek, Klinc úr, nem ezt az információt kaptam. Amennyiben ön árnyék, akkor beszélhet. Én is németül beszélek, ha már van. Ténylegesen javul a helyzet majd a viszonyok, és hogy a katonai hunta legalább annyira lazábbá válik, hogy egy demokratizációs folyamatban bízhatunk és abból indulhatunk ki. Ez csak részben igazolódott vissza a későbbiekben. A jelentés rámutat ezekre a gyenge pontokra értékelendő és érthető, ugyanis azt szerettük volna, hogy a demokratizációs folyamatot támogassuk, és biztosítani akartuk, hogy ne álljanak le, és ne lépjenek vissza, főleg ezen a területen, amit Párnyó úr is, illetve Celler úr is mondott, nos, azt nem kell megismételni. Itt óvatosan fogalmaz, és a kritikus pontok szerintem egy-egy esetben tényleg jobban kidémboríthatók lettek volna. A helyzet alapvetően megváltozott, mint ön azt elmondta. Az a rohingya etnikai tészkedéseket, a támogatásokat adott esetben tovább visszük-e így, ilyen módon, vagy hogy ki kell -e igazítani itt valamit mindenek előtt, ami a földrajzi orientációt illeti, és az egyes projekt prioritásokat is azt valamennyien tudjuk, hogy ben, és ezeket nem tartották be. Hát nagy hangon bejelentették, hogy az előzött rohingyákat visszaengedik Bangladesből, de faktus semmi se történt, nem is lett volna esélyük egyébként, mert hát időközben a lakóházaik, a falvaik jó részt meg sem. Nem kellene a segélyprogramot, nem kellett volna a segélyprogramot újraorientálni, és ezt hiányzom a javaslatokból is, amiket az Európai Számvőszék készített. Egyes pontokban jók ezek is, hát az előadó is még ezt némileg ki is egészíti majd, és ad lépés és az Európai Bizottságot én arra ösztönözném, de legalább felteszem a kérdést, hogy nem tudnak. Köszönöm szépen, Klinc úr. Akkor most a DG Defco képviselője Hoskins úr nyilatkozhat, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm. Öt kisebb, nagyobb tűzszüneti megállapodást írtak alá, és aztán ezeket próbálták több esetben is összeküzd. Ezekre a területekre próbáltunk mi is fókuszálni a segítségnyújtásban. Nagyon sok kérést kértünk a demokratikus előre Lefko folyamatos együttműködésben dolgozik. Hát lehet, hogy ezt az együttműködést egy kicsit formálisabbá tehettük volna, de hát egyes esetben, és most az LORD tekintetében, illetve a humanitárius segítségnyújtás tekintetében egyfajta kísérleti projektet indítottunk el Myanmarban. Az etnikai területek fejlesztése és oktatása címmel egy újabb kísérleti projektbe kezdtünk bele, és megpróbáljuk. Talán van egy olyan ajánlás, hogy a kijövő információt és az eredményeket jobban kellene monitorozni. Hát természetesen megpróbálunk mindig az eredményekre koncentrálni, de egy olyan országban nagyon sok esetben mint Burma, ahol sok esetben nem lehet hozzáférni az adatokhoz, az információkhoz. Amikor megnyitott működő statisztikai hivatala, és nem volt elég jó együttműködés sem ahhoz, hogy a kormány ellenőrizni tudja, hogy mi történik. Sok esetben az etnikai csoportok sem voltak hajlandóak együttműködni, de most már örömmel jelenthetem, hogy a monitorozás sokat javult. A project management és az EU-s cselekvések kapcsán azt az ajánlást kaptuk, hogy ezeknek átláthatóbbnak kellene lenniük, ezt átalakítani, hogy hogyan lehetnénk láthatóbbak, és hogy hogyan tudjuk jobban kommunikálni az Európai Uniós fellépés